Is. Kedves kollégák, folytassuk, folytassuk. Nagyon-nagyon sok dolgunk van egész nap, még a koordinátorok is találkoznak délben, úgyhogy az, most az egyik legfontosabb téma, ami vár bennünket, egy külön meghívottunk, vendégünk van, Michalis Chrysochoidis, görög polgárvédelmi miniszter. Sok szeretettel köszöntjük, és tudjuk, hogy milyen a helyzet. Görögországban tudjuk, hogy most már fenntarthatatlan ez, és azért vagyunk itt, hogy folytassuk a párbeszédet, az ezen szakbizottság alá tartozó témákban, a migráció és a menedék területén a földközi tengeri térség, a, a szigetek helyzete az, ami aggaszt bennünket, és azért vagyunk itt, hogy a függőben lévő témák, a Dublin rendszer és ezek görögországi hatása témájában folytassuk az egyeztetést, illetve a Dublini szabályzat tanácsban blokkolt felővizsgálatáról is beszéljünk. Ez hatása van az egész rendszerre. A kelet-égei szigetek helyzete és téma. Görögország nem kapott megfelelő optimális eh, támogatást az eh, Európai Unió többi részéről, részétől, úgyhogy beszélnünk kell a, eh, a, befogadási körülményekről, a költségvetésről, a támogatásról, az EU-törökországi egyezmény jövőjéről, és természetesen ezen kívül még más témát is fel lehet vetni az elkövetkezendő egy órában. Akkor először meghallgatjuk a miniszter urat, Krisza Hajdis urat. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, és önél szó. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkit, üdvözlök. Köszönök, köszöntök mindenkit. Meglátjuk. Köszöntök mindenkit a LIBE szakbizottságban, az Európai Parlamentben, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Ez számomra nagy megtiszteltetés, és úgy gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben tényleg demokratikus párbeszédet tudunk folytatni. Tisztelt képviselők! Rögtön rátérnék a probléma lényegére, a közepébe vágnék. Görögország egy olyan ország, amely a, az Európai Unió délkeleti határát adja, és ez több ezer szerencsétlen ember itt teszi a lábát először az európai talajra. Tehát ez egy első állomás. Ez a belépés, ez általában tengeren keresztül, történik, tehát a tengeren keresztül érkeznek Törökország felől, Európa felé ezek a menekültek. És itt pontosítanom kell, hogy a távolság a török partok és a görög szigetek között konkrétan Samos, Kos és Lesbos szigetek között. Ez egy nagyon kicsi távolság, ez azt jelenti, hogy alig 13 percbe telik, hogy átkeljenek a török partoktól a görög szigetekre különböző csónakokkal. Tehát több száz ember út, indul útnak ezen az útvonalon. Ami a migrációs folyamatok kezelését illet, illeti, hát létezik ez a török EU-s egyezmény, és ez szerint a, ugye a közös, a két fél közös nyilatkozatáról van szó. 2016 márciusa óta van érvényben ez az egyezmény. Törökország az Európai Uniótól különböző támogatást kap, pénzügyi támogatást kap, hogy kb. 4 millió török területen tartózkodó Szíriából érkező menekült ellátását biztosítsa, és ehhez tartozik az, hogy kötelezettséget vállal Törökország arra, hogy ellenőrzi a határt, az európai határt, és a görög szigetekről visszaveszi a az onnan visszafordított menekülteket visszafogadja. olyan esetekben, ahol nem kap nemzetközi védelmet, nem kapnak nemzetközi védelmet ezek a menekültek. Hát ennyiben áll az a 2016 márciusi egyezménynek a lényege. És ez még mindig ugye életben van ez az egyezmény. 2019. júliusáig hát tulajdonképpen menedzselhető volt a mozgás, azonban augusztus óta 120%-kal növekedett a volumen, és ez azt jelenti, hogy hajók érkeznek, csónakok érkeznek, napi szinten kb. ezer ember érkezik. Főleg az égei tenger északi részére, és főleg Leszboszra. A helyzet ezeken a szigeteken nagyon feszült, és nagyon nehéz kezelni a helyzetet, és szinte lassan kezelhetetlenné válik. És még akkor is, hogyha az, Európa, az egész Európai Unió összeállna és megpróbálná ezt a menekült cunámit kezelni a teljes logisztikájával, még neki se sikerülne, tehát az teljes európai összefogás sem tudná ezt kezelni. Képzeljük el, hogy napi szinten eh, hány eh, embert kell megvizsgálni, nyilvántartásba venni, ehhez mennyi tisztviselőre van szükség napi szinten, hogy elvégezzék ezt a feladatot úgy, hogy napi szinten több százan érkeznek ezekre a szigetekre. Tehát ebben az összefüggésben, ezen feltételek mellett, és figyelembe véve a menekültek számát, akik érkeznek napi szinten a e, görög szigetekre, e, nagyon nehéz a helyzet, valódi humanitárius katasztrófával nézhetünk szembe. Egy e, hatalmas válság, egy súlyos szociális válság az, amivel szembenézünk E, ennek ellenére e, el kell mondanom, hogy Görögország a saját eszközeivel egyedül, igazi segítség nélkül igyekszik szembenézni ezen emberi, ember cunámival, ember áradattal. Néha hallunk egy-egy olyan hajóról, csónakról, amely 100-200 embert hoz Líbiából a földközi tenger térségébe, és aztán elmondjuk, hogy hát ezeket a személyeket el kellene osztani az európai országok között. De ami Görögországot illeti, Görögország esetében a partra szállók számát összesen lehet hasonlítani a földközi tenger több, többi részével. Ebben az elmúlt két hétben kb. 4000 személy szállítottunk át Számosz szigetéről a szárazföldre hogy a szigeteket valamennyire felszabadítsuk, mert konkrétan erről van szó, hogy felszabadítsuk a kapacitásokat a szigeteken, és biztonságos helyekre szállítsuk ezeket a menekülteket szárazföldön, hogy ott elkezdjük a nyilvántartásba vételt. és elkezdjük a menekült, vagy a menedék kérelmek elbírálását, benyújtását, elkérelását, elbírálását. Tehát az elmúlt napokban kb. 4000 ember hagyta el Samos szigetét, és közben 3000 ember part, szállt partra Samos szigetén. Tehát a görög kormány Nemrégiben e, e, elfogadott egy új törvényt, amely a nemzetközi védelem odaítéléséről szól, és e, ezen törvény végrehajtásának értelmében fel kell, fel kell gyorsítani a menedék eljárást, hogy elkerüljük azt, hogy ezek az emberek az szigeteken maradnak, ott ragadnak, és egyre súlyosabbá válik a helyzet. Tehát ők Görögországban benyújtják a menedékkérelmet, és a kérelem alapján illetve a nemzetközi eh, jog alapján és a Törökországgal kötött egyezmény alapján, ezek alapján eh, Görögország visszafordíthatja Törökország felé azokat a személyeket, akik nem jogosultak a nemzetközi védelemre. Ez a jogszabály, ez hűen követi eh, az Európai Parlament által elfogadott irányelveket és rendeleteket, és tiszteletben tartja a Törökországgal kötött egyezmény szellemét és szövegét, az a Genfi emberjogi egyezményt és a, általában az Európai Uniós jogot. Szeretnék néhány szót szólni két további dologról. Az egyik az a következő. A migrációs probléma az nem csak politikai kérdés. Azok, akik az Európai Unióban a migrációs tekintetben frontvonalon vannak, ez egy nagyon súlyos probléma, és ez évekig fog bennünket foglalkoztatni. Ez politikai és szociális kérdés, és a politikai és szociális tárgyalások, egyeztetések részét képezi. És nyilván véleménykülönbségek vannak ezen témával kapcsolatban, mindenkinek megvan a maga pozíciója. Mindazonáltal azt is meg kell állapítanunk, hogy egyesek, egyes Európai Uniós tagok úgy gondolják, hogyha lezárjuk a határokat, akkor biztonságban lehetünk. És hogy meg lehet akadályozni azt, hogy ezek az emberek az, az ő országukba belépjenek, és ezt azonban én utópiának tartom. Ez teljes mértékben elhibázott nézőpont. Aztán van még egy másik kérdés. Most nem fogok kitérni a szolidaritás elvére, ami egyébként mindenkire kellene, hogy vonatkozon az Európai Unióban, de hát utaljunk az Európai Uniós jogra, a jogszabályokra. Az Európai Unió egy jogközösség, és ezeket a jogszabályokat mindannyiunknak be kell tartani. Közben pedig azt látjuk, hogy ezen szabályok végrehajtása egyes tagállamok jó hiszeműségétől függ. És azt gondolom, hogy ez megtévesztés, hogyha az emberekkel elhitetjük azt, hogy ezeket a határokat le lehet zárni. Én szerintem populizmus, populisztikus kijelentés azt állítani, hogy könnyen meg lehet oldani ezeket a problémákat a határok bezárásával. Zárásként még egy nagyon érzékeny kérdésről szeretnék beszélni, amely engem kifejezetten aggaszt miniszterként, és amivel kapcsolatban kezdeményezéseket szeretnék indítani. Tájékoztatni szeretném önöket egy nagyon nehéz és érzékeny kérdésről, konkrétan a kíséret nélküli a kíséret nélküli fiatalok kérdéséről. Görögországban most 4000 kíséret, kísérő nélküli kiskorú van, és az esetek nagy részében ők olyan helyen laknak, amely nem méltó az Európai Unióhoz. Tehát a lakhatási körülményeik kifejezetten problematikusak. Egy levélben, amit az európai kollégáimhoz küldtem, a 27 többi miniszterhez, belügyminiszterhez küldtem, azt kértem, hogy ön önkéntesen vállaljanak néhány e, néhány kíséret nélküli kiskorú elhelyezését egy választ kaptam, egy választ kaptam. Ez itt most nem a szabályokra akarnék utalni, egyszerűen ez egy, ez egy, ez egy udvariassági kérdés, egy civilizációs kérdés, az európai civilizáció jövőjéről van szó. Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Mi lesz az ő jövőjükkel? Milyen szolidaritást várunk el tőlük, hogyha mi ezt mutatjuk nekik? Tehát én szerettem volna minden kormányt mobilizálni, az, a, a, a, a, a nem kormányzati szervezeteket, a, az egyéb szervezeteket, hogy vállaljanak szerepet ezen fiatalok elhelyezésében. Köszönöm szépen. Sure, that for sure. I announce it when... Köszönöm szépen ezeket a, ezt a bevezetést, köszönöm szépen a megfogó, a, a ezeket a szavakat, amelyek kifejezetten megérítettek bennünket. Ezek a témák, a migrációs menedék kérdéssel kapcsolatos témákban itt a görög miniszter szolidaritást kér tőlünk. Már tíz éve elvileg erre szabályoznának bennünket a szabályok a Lisszaboni szerződéssel is, és ez kötőérvényű jogszabály mindannyiunk számára, az európai intézmények és a tagállamok számára. Most akkor térjünk rá a koordinátorok hozzászólására, és aztán utána a többi képviselőnek is adok lehetőséget, de kérem, hogy mindenki egy percre koncentrálja a hozzászólását. Nagyon-nagyon elfoglaltak voltunk itt ma, vagy elfoglaltak vagyunk ma délelőtt. Nagyon sűrű a napirend, úgyhogy nem szabad késlekedni néppárttal kezdjük. Léner úr az első hozzászóló, tessék, öné a szó két percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a nagyon őszinte eh, helyzetértékelést. Ön eh, új görög kormány képviseletében van így, van itt, és hát eh, nem lenne, tisztesség, nem lenne tisztességes, hogyha csodát várnánk el öntől, de hát mégis eh, ezt várjuk el. Eh, az elmúlt hónapokban megfelelő irányba tettek lépéseket az új a migránsok és a kíséret nélkül utazó kis, kiskorúak befogadásával kapcsolatos jogszabályok elfogadásával, aztán a visszafordítással kapcsolatos jogszabályok, az, a szigetek e, helyzetén szeretnének javítani, kb. 20 ezer embert áthelyezni a szigetekről a száz, szárazföldre, de persze nagyon sokan érkeznek továbbra is napi szinten, és ezzel a helyzet továbbra is feszült. Sokan olyanok érkeznek, akik nem töltik, vagy nem felelnek meg a menedék feltételeknek, menedékkérő feltételeknek, és Emellett egyre nehezebb a helyzet a szigeteken is. Néhány kérdésem lenne. Ami az Európai Uniós és Törökország egyezményt illeti, nagyon sokan kritizálják ezt itt a parlamentben is, de hát nem igazán hallunk realisztikus, életképes alternatívát. Közben meg persze Mm, azt is látjuk, hogy nem úgy működik már ez az egyezmény, mint a, a kezdetekben. Miért nem? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ennek a hatékonyságát növeljük? Ezt szeretném tudni. Aztán 20 ezer embert szeretnének az elkövetkezendő évben a szigetekről áthelyezni a szárazföldre. Jön a tél. Milyen konkrét lépéseket tesznek annak érdekében, hogy humánus és, és tisztességes, méltányos befogadási körülmények legyenek a szigeteken is télen? És végül pedig a migráció az egész Európai Uniót érintő kérdés. Ő említette a szolidaritást és a 27 országnak küldött levelet. Hát ez egy nagyon fájdalmas dolog Hogyha megnézem az Európai Uniót, úgy tűnik, hogy a szolidaritás koncepciója eltűnt. Ön az elkövetkezendő hónapokban Európai Uniós szinten mit kíván tenni? Mit kíván tenni a szolidaritás és a felelősség megosztása tekintetében a tagállamokkal? Köszönöm szépen. Moráez úr következik a Szociáldemokrata frakció részéről. Cipel not here. Okay, fine. Um... Cipel asszony nincs itt. Én Szeretnék köszönetet mondani, nagyon őszinte volt ez a beszámoló. A görög miniszterek az, önök, az ön elődei is párbeszédben volt, párbeszédet folytattak ezzel a szakbizottsággal, ezt nagyra értékeljük, ez nagyon kemény munka, nagyon nagy kihívás mindannyiunk számára eh, kérdéseket feltenni eh, egy görög eh, miniszterhez, aki próbálja megoldani a helyzetet, próbál valamilyen lépéseket tenni. Az én kérdésem tehát nagyon hasonló a néppárti kollega kérdéséhez, konkrétan milyen lépéseket tesznek. Ön a szolidaritásról beszél, hát ez egy folyamatos kérdés. Beszéltünk az elődjével is, ugyanolyan nehézségekbe ütköztek, amikor a szárazföldre kellett áthelyezni az embereket, arra kérték a tagállamokat, hogy segítsenek befogadni a kíséret nélküli kiskorúakat. Ugyanez volt a reakció. Egyesek közülünk felkerestük a moriai tábort, és hát rettenetes tényleg a helyzet. Az Európai Unióban itt van a legnagyobb menekült csoport, és ő azt mondta, hogy ez az egész Európai Uniót érintő probléma. De azt szeretném kérdezni, hogy egyetérte azzal, hogy valóban akut súlyos helyzet merült fel. Móriában annyira rosszak a körülmények, az életkörülmények, hogy ez most már tényleg extrém helyzet. Milyen részleteket tud mondani e, ezzel kapcsolatban? Most már úgy tűnik, hogy átléptünk egy bizonyos határt. Az orvosi ellátás, 2500 gyerek itt ebben a táborban nem kap oktatást. Rendkívül súlyos a helyzet. Ez mindennél súlyosabb, mint amit eddig láttunk. Én tudom, hogy augusztus óta még romlott a helyzet. Csak ezt a kérdést hadd tegyem föl Tudom, hogy nagyon súlyos lett a helyzet, nem tudom, hogy hogyan fejezzem ki, amit mondani szeretnék. Hogyan lehetne elérni eh, azt, hogy a bizottsággal és a tanácssal együttműködve eh, elkerüljük azt, hogy az eh, egész Európai Uniót elcsúfító seb megmaradjon? Hogyan fog ez segíteni az általános helyzetben? Ugye új menedék törvényt fogadtak el. Hogy én ezt megnézem, ez magukra a menedék kérőkre helyez nagyobb terhet. Hogyan fogja ez az ő helyzetüket javítani, megoldani? Köszönöm szépen, Intfeld Renew. Yes, thank you, Chair, and thank you, Minister. Um... Köszönöm szépen, Köszönöm, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. Azt hiszem mindenki belátja, hogy Görögországot magára hagytuk az elmúlt években. Egyedül kellett megküzdeniük a migránsok tömegével, és emellett nagyon sok más problémával is küzd Görögország. A helyiek eddig nem panaszkodtak, ellentétben más országokkal, akik rengeteget panaszkodtak, sokkal kevésbé drámai helyzetben. Igazán sokkoló, hogy ön, amikor segítséget kér a tagállamoktól, a miniszterektől egy levélben, Nos, nagyon-nagyon kell, hogy szégyeljék magukat a kollégái, hogy nem is válaszoltak. Húszó évek óta folytatjuk le itt ezt a vitát, és csak annyit mondhatok, hogy szégyeljék magukat, akik nem tesznek semmit. Mi mindenképpen támogatjuk önöket és a görögöket, a görög embereket, de hát ez nem csak Görögország erkölcsi kötelessége, hogy, hogy segítsen. Még nem láttam az új menekültügyi jogszabály részleteit, de nem világos nekem, hogy ez az új jogszabály hogyan hivatott javítani a helyzeten. Ugyanis nehezebb lesz benyújtani a kérelmeket, ha jól értem, az UNHCR nem lesz tagja ennek a bíráló, elbíráló, kéremeket elbíráló panelnek, nem tudom, hogy hogy fog zajlani az eljárás. Az új jogszabály értelmében hadsereg és, és rendészeti tisztviselők fogják kezelni a menekdék kérelmeket. Nem tudom, hogy ezt helyesnek, méltányosnak tartják-e. Hogyan lehet megfelelő képzést adni nekik, hiszen ők nem belügyi szakemberek, nem bevándorlási szakemberek, teljesen más rugóra jár az agyuk Úgyhogy erről az új készülő jogszabályról többet szeretnék hallani. És szeretnék reagálni a néppárti kollégám által elmondottakra, aki azt mondta, hogy nincs reális vagy életképes alternatívája az EU-Törökország megállapodásnak. De igenis van. A ez egy teljesen új EU e menekültügyi rendszer lenne, amit, ami igazából csak sok tagállam blokkolása miatt nem születhetett meg. Strikasszony. Határozottan támogatjuk a miniszter felhívását az európai tagállamoktól szolidaritást kért nagyon tisztességtelen, hogy Görögország magára maradt. Mi mindent, amit csak lehet, megteszünk annak érdekében, hogy a felelősséget ne csak Görögországnak egyedül kelljen viselnie. De ez azonban nem jelenti azt, hogy a menedékkérők jogainak a csorbítása lenne a megoldás. Nagyon aggódunk az új már elfogadott jogszabály miatt, amit érintett. Csak néhány korlátozást említenék, amelyet nagyon agályosnak tartunk. Rövidebb idő lesz a kérelmek beadására, azután a befogadási eljárás megváltozik, hadsereg, rendészeti szervek, bírálják el a kérelmeket, korlátozott lesz a hozzáférés egészségügyi ellátáshoz, munkaerőpiachoz, a bevándorlási célú őrizetet biztosító létesítmények is megjelentek, és nem csak a korábbi követelményeknek kell megfelelni, hogy menekült státusz érdekében, hanem egészségügyi tanúsítványt is elvárnak, amit nem tudom, hogy hogyan lehetne megszerezni. És ez a változtatás hogyan viszonyul a két másik irányelvhez, a menekültügyi eljárással, illetve a befogadással foglalkozó irányelvekkel. A biztonságos ország listáján még mindig rajta van Törökország és más országok is. Biztosítani tudja a miniszter azt, hogy egyedi elbírálásban lehet -e részesíteni a kérelmeket. Még egy kérdésem van Törökország szárazföldi határával kapcsolatban. Igaz az, hogy a Frontex nem engedik oda, hogy a Frontex nem működik ebben a határtérségben? és azt kérdezném, hogy igaz-e, hogy Görögországból, Törökországból számos ilyen pushbackre, visszafordításra került sor. Kaffert úr kettő percben maximum. Nos, a vita egy részét hallottam, az előadásokat, néhány kérdést. Az egyetlen észszerű és humánus megoldás erre a hatalmas kihívásra az Ausztrál modell követése lenne. Akkor teljes biztonságos határokat tudnánk garantálni, ellenőrizni tudnánk, eh, hogy ki jön Európába, és ezzel meg, lehet, meg lehetne oldani az újraelosztási problémát is, eh, a tehermegosztás eh, problémáját is, a kontinensünkre érkezők kapcsolatban. Ez az egyetlen egy humánus modell, ezt a féket be kell építeni az Európába irányuló migráns áramlatokkal kapcsolatban. Így lehetne biztosítani a határt, és sokkal jobban lehetne segíteni az embereknek ilyen módon. Biztosítani lehetne, hogy a saját országukban élhessenek békében és biztonságban. Ez természetesen nehéz ügy. Látjuk azt, hogy milyen következményekkel jár, ha bezárnak kikötőket, de hatalmas kétségei vannak a tekintetben, hogy az az európai rendszer, amivel eddig rendelkeztünk, a problémákat tényleg meg tudná oldani. És ugye most adófizetők pénzét adjuk oda Erdogánnak, és mégis migránsok milliói érkeznek Európába. Köszönöm szépen! Először is szeretnék a szolidaritásomról tanúbizonyságot tenni a görög kormányjal szemben. Olaszországból érkezem, úgyhogy ilyen szempontból nagyon hasonló helyzetben vagyunk. Az Európai Unió hosszú-hosszú évek óta mindkét országot egyedül hagyta a migrációs válság kezelésében. Egyetértek azzal, hogy szeretnék a... Valami probléma van a fordítással, tolmácsolással? Rendben. Non so, provo, provo, prova. Va bene, allora, può continuare. Eh, sì. Eh. Folytassa. Közben ugye az idő is halad, úgyhogy egy kicsit tovább fogok beszélni. Szóval én pont azt mondtam, hogy egyetértek önökkel az eljárások rövidítésében, ugyanakkor a határok lezárása nagyon utopisztikusnak tűnik. Szerintünk inkább egy nagyon komoly határvédelemre és határ ellenőrzésre van szükség, rövid időn keresztül, de ugyanakkor a rövid távon a redistribúciós kvótát is meg kellene valósítani. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit senki se akar, de mégis ezen keresztül destabilizálja az európai nemzeteket, és ez a migránsoknak sem jó. Én nagyon sajnálom, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, hogy gyakorlatilag soha sem beszélünk a lényegről, hogy miért kell, hogy elvándoroljanak emberek a hazájukból. Az Európai Unió egyáltalán nem figyel oda a migrációs okokra, ez pedig etikai szempontból is elfogadhatatlan, és ráadásul rövid látó politikai szempontból is. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor a GUA ne, GUE nevében Avranidis úr következik. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a miniszter úr itt van, és ebben a szakbizottságban tájékoztat bennünket ezek a témák mind rendkívül fontosak a mi számunkra. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy az emberek azok nem tehát az emberek azok, azoknak mindig van neve, keresztneve, vezetékneve, és vannak jogaik is, úgyhogy szerintem nagyon nagy hiba lenne, úgy tekinteni rájuk, mint személytelen valakikre. De gondolom ez csak egyfajta nyelvbotlás volt az ön részéről is. A zöldek és a szocialisták nevében is el tudom mondani, hogy egyetértek az ő általuk elmondottakkal, a nemzetközi szervezetek, a legnagyobb presztízsűek elmondták már a véleményüket ezről a jogszabályról, az Amnesty International-re gondolok, és a Medicine Sans Frontier-re, aztán más civil szervezetekre is gondolhatunk. Kivel konzultáltak önök? Az Európai Unióval, az Európai Bizottsággal, vagy neftán valamilyen nemzetközi intézménnyel? Nem, senkivel sem konzultáltak, és öt nap alatt ezt a törvényt egyszerűen meghozták. A migrációs minisztérium belügyi tárca alá való vonása nem hiszem, hogy jogi szempontokat vesz figyelembe, hanem inkább nemzetbiztonsági szempontokra ügyelnek. Tehát mi, bennünk az a kérdés marad fenn, hogy kivel akarnak önök foglalkozni a migránsokkal, vagy a menekültekkel. Tegnap a görög szóvivő azt mondta, hogy 2020 végéig kb. 10 ezer személy fog érkezik. Tudják önök azt, hogy kik érkeznek? Ha erről vannak információik, az jó lenne, hogyha mi itt európai szinten is megtudnánk. Az önök doktrinája az volt mindig is, hogy hogyan lehet megnehezíteni a menekültek életét. Persze ettől függetlenül a Sziriza kormány idejében 5000-en voltak Morián borzalmas körülmények között, most viszont már 14 ezeren vannak, és talán, talán holnap 17 ezeren. Tehát ez is bizonyítja, hogy nincs itt semmiféle programozás. Köszönöm. Először a felszólalók listája következik, maximum egy percben, mert a következő napirendi pontunk nagyon komplex lesz, intenzív eszmecserére kell számítanunk, négy meghívott vendégünk lesz az alapjogi ügynökségtől is többek között, úgyhogy ez biztos, hogy nem lesz könnyű. Kérem, hogy mindenki egy percben próbálja meg összefoglalni a mondani valóját, és akkor tíz percben tudjuk ezt a vitát összefoglalni. Köszönöm, Metzola asszony következik. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy itt van ma velünk. Egyébként korábban is nagyon jó volt az együttműködésünk az önök elődjeivel is. Görögország helyzete nagyon nehéz, az én kérdésem a következő lenne. Nézzük meg, hogy pontosan mi a helyzet a szigeteken. Nagyon aggasztóak a számok. 31 ezer személy van a hotspotokon, márpedig ezeket maximum 8000 személyre tervezték. Tehát, hogyha ezt még összehozzuk azzal a helyzettel, ami a törökországi megállapodásból fakad, illetve a visszatérítésekből, hogyan kívánják a miniszterek tanácsa elé tárni ezt az ügyet az Európai Unióban, hiszen ön egy olyan országot képvisel, amelyben egyértelmű, hogy amelynek egyértelműen egyedül kell megküzdeni ezzel az aránytalan többségű problémával. Köszönöm, Massimo. Köszönöm szépen. A Görögországból érkező hírek mindig egyre aggasztóbbak. A törökországi megállapodás miatt a szigeteken maradnak a migránsok, és borzalmas helyzetben kell éljenek és a helyzet talán még tovább fog, tehát egyre rosszabb lesz, mert a kiszolgáltatottságot nagyon nehéz lesz elfogadtatni, és a nemzetközi oltalmat életbe léptetni a menekült kérőkkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ez, ezt, a módo, ezt a jogszabályt nem akarják-e végre megváltoztatni. Hogyan akarják garantálni az emberi és teljes körülményeket, főként, hogy nem sokára beáll a tél is, és itt oktatást kell biztosítani, a egészségügyi ellátást kell biztosítani ezeknek az embereknek. Bennem felmarad az a kérdés is, hogy miért kellett a tárcák összevonásában gondolkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon örülünk annak, hogy itt van miniszter úr. Négy évvel ezelőtt vitáztunk itt az Európai Parlamentben, a nemzeti parlamentekben is, azzal kapcsolatban, hogy milyen szörnyű a helyzet a görög szigeteken a menekült központokkal. Ugyanakkor sokan beszélt, sokat beszéltünk arról is, hogy milyen hosszúak az eljárások. Éppen ezért egész egyszerűen nem értem, hogy Miért minden évben akkor kerül sor erre a vitára, amikor a tél nem sokára beáll, és mit fogunk tenni mi Európai Unióként ezzel a problémával? Amikor megnézzük, hogy mi történt a múltban, ön egy új kormányt képvisel, de hát azért láthatjuk a múltból is, hogy az operatív segítségnyújtás nem is valósult meg. Persze vannak okai annak, hogy miért ilyen hosszasak az eljárások, de én azt szeretném tudni öntől, megtudni öntől, hogy konkrétan mit kívánnak tenni, hogy javítsák a helyzetet. Köszönöm szépen, Makárt képviselő. Köszönöm szépen. Múlt héten jártam Lesbos szigetén, Móriát is megnéztem, és azt kell, hogy mondjam, 2015 óta mint egy háromezres kapacitású táborban 14 ezeren élnek. Persze, mit tehetne az Európai Unió? Nyilván támogatásra van szükség, mi azt akarjuk, hogy megkapják ezt a támogatást, de 2015-ben Morián egyáltalán nem növelték a kapacitást. 2015 óta fűtés nélküli nyári sátrakban élnek az emberek, nincs evakuációs terv, és ilyen körülmények között kell túlélniük a telet. A következő katasztrófa már előre látható, lesznek tüzek, mert tüzet próbálnak gyűjteni az emberek, hogy melegedjenek. És még egy dolgot szeretnénk megkérdezni. Valóban szükség van arra, hogy itt cunamiról beszéljünk, vagy természeti katasztrófáról, amikor emberekről van szó. Ezzel ö, ö, a, a, azt a problémát akarjuk kikerülni, itt kérem, hogy beszéljünk emberekről, és ne természeti katasztrófáról. Deli képviselő. A Európa Tanács emberi jogi biztosa a görög helyzetet robbanás veszélyesnek, a katasztrófa szélén állónak beszélte, mondta el, hogy az emberek hosszú-hosszú sorokban állnak azért, hogy élelemhez jussanak, vagy a WC-re tudjanak menni, és hát ez borzalmas, ami engem illet, a azt hiszem, hogy az Európai Unió Törökország megállapodásáll a dolog hátterében, ez a probléma és az új menekült jogra vonatkozó a megjegyzések mindenképpen azt mutatják, hogy ez a jogszabály emberi jogi szempontból rendkívül aggályos, hiszen azok az emberek, akik megérkeznek, azok nem feltétlenül felelnek meg a követelményeknek, de hát időközben megváltoztak a szabályok, és vajon önök mit tesznek a szárazföldre való áttelepítéssel kapcsolatban. Sajnos nincsen több időm. Pápadákis úr. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr! Az Európai Unióban való a elosztása a menekültkérőknek azt mutatja, hogy mi a probléma lényege. Vagyis az, hogy az Európai Uniós kormányok inkább Törökországba akarják visszaküldeni az embereket, vagy Szíriába, vagy úgynevezett biztos területekre, és megpróbálják a menekült definícióját egyre inkább beszűkíteni, és tulajdonképpen vissza akarnak utasítani minél több menekült kérelmet. 10 ezer személyt akarnak visszaküldeni 2020 végéig, és a fogvatartó központokat is megerősítették. Az önök kormánya ezt a reakciós uniós utat követi, egyébként ez nem példanélkül való Európában, borzalmas és embertelen körülmények között tartanak fogva menekült kérelmezőket, migránsokat, és még szankciókat is életbe léptetnek velük szemben. Márpedig ez semmi más, mint a nacionalizmus és a populizmus támogatása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném Önt köszönteni, a mi szakbizottságunk most már hosszú évek óta tudja azt, hogy Görögország frontvonalban áll, és óriási oroszlán részkelyet vállaljon a migrációs problémából. Ugyanakkor a humanitárius hozzáállás is nagyon fontos lenne. Önök most beszéltek arról, hogy fel akarják gyorsítani az eljárásokat, és erre vonatkozólag van egy új jogszabály is. Nos, ennek a kapcsán én a következőket szeretném elmondani. 30 éve jogászként dolgozom. Tulajdonképpen a célja ennek a jogszabálynak az, hogy konszolidáljuk a jogszabályokat, és nem tudom, hogy vannak-e hasonló jogszabályok más országokban is, és hogy az Európai Unió és Törökország közös nyilatkozata négy év alatt összesen 1800 személy visszaküldésére adott lehetőséget. Nem tudom, hogy önök úgy gondolják-e, hogy lehet-e növelni ezeket a számokat, hogy a helyzetet jobban lehessen kezelni? Szükséges-e ön szerint az Európai Unió Törökország nyilatkozat módosítása annak érdekében, hogy akinek nincsen menekült jogi státusza, illetve arra nem jogosult, azt vissza lehet-e küldeni? És mi a helyzet a kontinentális Görögországgal? Ξεκάθαρο ποια Köszönöm szépen. Melyek az Európai Unió Törökország nyilatkozat korlátai? Nos, ezeket a korlátokat gyakorlatilag Erdogán geopolitikai viselkedése szabja meg. A görög kormány ugyanakkor felelős a szigeteken uralkodó helyzetért, vagyis azért, hogy ne zárják be és ne tartsák fogva a menekülteket. Ön mit gondol Görögország belső át, belsőleg el tudja-e át tudja helyezni ezeket az embereket. Én úgy gondolom, hogy ez Európa segítsége nélkül nem lesz lehetséges, óriási szociális nyomásnak lesz kitéve Görögország, úgyhogy valamit tenni kellene. Kérem, hogy a kormányokat is kérjék arra, hogy legyen egy európai program az áthelyezésekre vonatkozólag. 113 millió euróból maximum egyharmadát sikerült ezeknek az összegeknek jobb, jól felhasználni a meghatározott célokra. Troubles enough to care. Azt hiszem, hogy elég nehéz a válaszokra időt ki összehozni. Tehát kérem, hogy tényleg mindenki egy percben szólaljon fel. Ferrara képviselő következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves miniszter úrnak is. Az a helyzet, amit Görögországban kell megélni, az tényleg felháborító, botrányos. Én azt hiszem, hogy a legszörnyebb az a 34 ezer személy élete, akik a szigeteken vannak nap mint nap megérkeznek az újabb és újabb hírek a civil szervezetekről, Móriáról, Számoszról. Például azt a hírt kaptuk, hogy tegnap a Szamoszi hotspot tűzesete után a kontinentális Görögországra áthelyeztek embereket, de nagyon sok kiskorúnak nincsen mm, gyámja sem, tehát gyakorlatilag a család egyesítés sem valósítható így meg. Ugyanakkor nagyon sok erőszakos cselekmény került sor, sok nőt megerőszakoltak, és nagyon szörnyűek az egészségügyi mutatók is. Mit lehetne tenni? Hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet a tanácson belül is? Fontos lenne az európai közös menekültpolitika reformja, és mit vár ön ebből a szempontból az új Európai Bizottságtól? Köszönöm, Furlász úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most tényleg valami újat látok. Egy olyan miniszterrel találkoztunk, aki egy olyan országból érkezik, ahol borzasztó a helyzet, és azért jött ide a miniszter úr, hogy segítséget kérjen, mi pedig kizárólag azt kérdezzük Görögországtól, hogy ők mit hajlandóak tenni, pedig meg kellene fordítani a kérdést, mit tesz az összes többi kormány. Szerintem ez nem görög, hanem európai probléma. Az Európai Unió vallott kudarcot. Görögországban nem tudtunk szolidáris megoldást találni, és ilyen sokkoló helyzet állt elő. Olyan nagy sok hatásokkal szembesülünk, ezt nagyon jól leírta az ENSZ menekültügyi főbiztossága, hogy most már tényleg valamit tenni kell a kiskorúak, a gyerekek helyzetére is utaltak. Mit tesz ön azon kívül, hogy levelet ír a belügyminisztereknek? Én persze elég csalódott vagyok a családegyesítés kapcsán, ugyan pozitív választ adott, de el viselhetetlen a helyzet, a különösen sebezhető emberek, nők, terhes asszonyok, gyerekek számára. Mit tesznek ön, hogy konkrétan javuljon a helyzet? És végül, amit tökéletesen elfogadhatatlanak tartok, nem, nincs reakció ebben a helyzetben arra, hogy hogyan lehetne javítani az emberek helyzetét, inkább a jogaikat csorbítják, az emberi jogaikat. Ez megint csak egy olyan helyzet, ami teljesen elfogadhatatlan az Európai Unió számára. Az ön is politikai felelősséget visel, és megfelelő tettekre lenne szükség. Köszönöm szépen. Amíg a kollégám Leszboszon volt, én Szamoszon voltam, hogy megnézem a helyszínen a helyzetet, hogy kilépjek ebből a brüsszeli buborékból, és még meg is állítottak, amikor konstruktívan akartam felkeresni ezt a tábort. Egy órán keresztül rendőrségen ott tartottak, vagy a rendőrök feltartóztattak, pedig én csak meg akartam nézni a helyzetet, és párbeszédet akartam folytatni ez, ez 6000 több mint 6000 ember van ezen, ebben a táborban, hol csak pár száz emberre tervezték ezt. Terhes nők, gyerekek várják ott, hogy benyújthassák a, a kérvényüket. Erről beszélt az ENSZ menekült főigazgatósága is, képviselője is. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió és a Törökország közötti egyezmény kudarcot vallott ez, a hotspot politika kudarca is, görögországi tapasztalatok is ezt mutatják, hogy ez kudarc. A dublini, dublini eh, eh, rendszer is és, eh, és kudarc, a helyzet fenntarthatatlan, a szigeteken tarthatatlan a helyzet. Kérdés, hogy mit tehetünk, mit tehet az Európai Unió, milyen megoldásokat várnak tőlünk, hogy ki lábaljanak ebből a helyzetből. Köszönöm szépen, Fox asszony következik. Minister, you called on us for szolidaritást kér tőlünk eh, miniszter úr eh, a kormánya számára. A probléma az, hogy eh, az EU politikájából hiányzik a szolidaritás. Itt a felelősséget a migrációval kapcsolatban kiszervezik az EU. Tehát teljes mértékben a a tagállamok nagyon hatékony dobbi tevékenysége érvényesül a nemzetállamok kezében van minden. Most az EU a pénzt, a támogatást annak adja, aki inváziót követett el, bevonult Szíriába, és miért ugye menekülnek el az emberek Törökországból a görög szigetekre? Hát azért, mert a, a török táborokban ilyen a helyzet, vagy lehet, hogy azért, mert megpróbálják integrálni Törökországban a török társadalma ezeket az, az embereket, de milyen a török társadalom? Egy autoritár rezsim, ahol nem, él, nem élvezhetik a szólásszabadságot, és ezzel a problémával kell szembesülnünk, és ehhez mindenképpen szolidaritásomról biztosíthatom. Akkor már nagyon-nagyon nagy a késés már, még egy percet kap kérdésre. Az, amit most Európában és Görögországban megélünk, az nem klímakérdés, és nem is katasztrófa miatt alakult ki, ez egész egyszerűen a politikai döntések folyamodványa. Most is 14 ezeren vannak Móriában, és ez politikai döntés eredménye, mert nem tudják őket, vagy nem akarják őket átvinni olyan központokba, amelyek megfelelőképpen át el tudnák őket látni. Aztán nézzük a, a kísérő nélküli a kiskorúak helyzetét is. Nem lehet őket beoltani, és hogyha nincsenek beoltva, akkor nem mehetnek iskolába se Görögországba. Ez pedig politikai döntés eredménye. Azt hiszem, hogy ez az a probléma, ami további problémákat fog majd eredményezni. Politikai döntésekre van szükség Európában és Görögországban is, úgy, hogy megfeleljünk az emberi jogi követelményeknek is. Kérem, hogy nagyon röviden, 10 percben próbáljon meg erre a rengeteg sok kérdésre választ adni, nem lesz könnyű. Öné a feladat. Tegyen meg mindent. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a e, szenvedélyes e, hozzászólásokat, amiket e, hallhattunk. Beszéltek arról is, hogy mennyire aggasztó a helyzet Görögországban, főleg a szigeteken. Köszönöm a kritikát is, amit hallottunk, de persze, hát ezt a kritikát meg is kell alapozni, ennek meg alapozottnak kell lennie. Lesboszon és Számoszon a gyerekeket eh, beoltották kimondta azt, hogy nem e, e, kapnak oltást a gyerekek, ez nem férnek ehhez hozzá, ez nem igaz. Minden menedékkérő e, az országban ehhez hozzáfér. azok is, akiknek az kérvényét már lezárták, még azok is, akiknek a kérvényét elutasították, azok is hozzáférnek az egészségügyi ellátáshoz. Aztán ami az menedő, menedék eljárásra vonatkozó jogot illeti, minden menedékkérőnek gyermekét kötelező beiskolázni. Ez a e valóság. Ezen kívül, amit szeretnék még itt hangsúlyozni és kérdést feltenni, az az, hogy az én humánus megközelítésémet ne kérdőjelezzék meg. Lehet, hogy én humanistább vagyok, mint önök és politikusként is humanista vagyok, de hatékonynak is kell lennem, hatékony is kell, hogy legyek, hogy az embereknek a jogát, biztonságát gratulálni, garantálni tudjam, és Európa tisztességét, méltóságát is helyreállítsuk valamennyire. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy egy dolog azt mondani, hogy az ember humánus és humanista, és a másik dolog pedig az, hogy a humanizmust szolgáljuk, és mit tehetünk ennek érdekében? Én, mint miniszter, engem néhány hónapon belül az alapján ítélnek meg önök, hogy mit értem el, hogy mit csináltam. Az önök szakbizottságának három képviselője azt mondta, hogy már nincs migrációs miniszter, és a migrációs politika a, belügy, a belügyminisztérium alá tartozik. Nos, önöknél Európában hol van migrációs miniszter? Hol van Uh, hol, mely, melyik az az ország, amelyben nem egy más minisztériumba integrált osztályról van szó. Önök nem mindenhol külön a migrációs minisztériumban, azért legyünk őszinték. Aztán egyesek önök a határól beszéltek. Én a külső határról beszéltem. A külső határról, amelyet természetesen meg kell védeni, amelyet természetesen biztonságosá kell tenni és ez a feladatunk ezt megvédeni. Nos, aztán ezután felmerül az Európai Unión belüli, a belső határ, amelyet egyesek létrehoznak úgy, hogy falakat építenek a saját határaikon, hogy ott megállítsák a bevándorlók áradatát. Na de hát nem így lehet megállítani az embereket, azokat, akik tényleg el akarnak jutni valahova. Aztán Törökország. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Nos, Törökország és az EU-török egyezmény. Törökország egy hatalmas nagy problémával néz szembe. 4 millió szíriai menekültről kell gondoskodnia. És azt gondolom, hogy még persze máshonnan, más országokból is érkeznek menekültek Törökországba. Az Európai Unió tehát egy jelentős összeget fizet a Törökországnak, hogy segítsen ezen feladat megoldásában, nemzetközi szervezetek bevonásával. Törökország feladata tehát a határvédelme. De hát ennek vannak határai, ennek a feladatnak, nem akarok most ebbe belemenni, ebbe a vitába. Én, amit itt, amiről itt beszámolok, ez a valóság, ezt láthatják saját szemükkel. Felmerül ezek után egy másik kérdés, hogy ennek az egyezménynek mi lesz a jövője. De mindig garantálni kell azokat a feltételeket és azokat az eseteket, amelyek szerepelnek ebben az egyezményben. A határvédelme és a menekültek áradatának kezelése a török területen, erről van itt szó. Most gyorsan kitérek a törvényt illetően két dologra. Azt mondták, hogy nem volt egyeztetés. Ez nem igaz, volt. Több mint 300 módosítás volt, és a legtöbbet elfogadtuk. Számos szervezet, számos személy nyújtott be módosító javaslatokat, és ezeket én elfogadtam. Tehát volt egyeztetés a témával kapcsolatban. Két Két párt elutasította a módosító javaslatokat, illetve ezt a szöveget, de a többség elfogadta. Mit kell, mi a feladatunk? A tények, az eredmények kell, hogy a megítélés alapjául szolgáljanak. Most 68 ezer kérvény van függőben. Valaki azt mondta, hogy néha Három évig kell várni egy interjúra. Ez a helyzet fenntartható? És a jelenlegi ö, dolgok jelenlegi állása szerint most ugye ennyire lassú a rendszer, és ennyire sok probléma felmerül. Kérdés, hogy fenntartható-e egyáltalán ez a rendszer? Most 14 e, ezer menekült várja a kérvényének elbírálását, két évig kell várni az elbírálásra. Ezek a tények, és ezek az eddigi jogi keretre vezethetők vissza. Hadd hangsúlyozzak még egyszer egy dolgot, és az emberiességre, a humanizmusra szeretnék appellálni. Nem lehet egy, egy ilyen nagy számú csoportot kezelni, hogyha egyszerre érkeznek. Ez képtelenség. Nem igazán tudunk segíteni nekik. Mi az mi országunk, a mi államunk nem képes erre, nem tudjuk garantálni a jogaikat. Tehát mit tehetünk? Jobban kell szervezni a dolgokat, gyorsabbnak kell lenni, hatékonyabbnak kell lenni és természetesen a jogaik védelmét is eh, javítani kell. Még egy dolog, eh, amit önök mindannyian megemlítettek, mi lesz a szigetekkel, mi lesz a szigeteken? Van egy eh, program, amely szerint a szigetekről a szárazföldre helyezzük át az embereket biztonságosabb helyekre, lakásokba, szállodákba. Azt gondolom, hogy az év végéig az emberek nagy részét sikerül átvinni, akik a szigeten maradnak, biztonságos körülmények között maradhatnak. A stratégia az, abból áll, hogy a legsebezhetőbb csoportokat, a családokat, a kisgyermekes családokat átvigyük a szárazföldre, és lakásokban, szállodákban helyezzük el őket. 40 ezer lakás áll rendelkezésre Esztiában, és 16 ezer ház egy másik régióban, tehát megpróbáljuk a helyzetet ilyen értelemben javítani, és hát lezárom a hozzászólásomat számunkra, a kormányunk számára. Nagyon fontos az, hogy integráljuk ezeket az embereket, a gyerekek iskolába járjanak, megtanuljanak görögül, ők is és a szüleik is munkát találjanak, és integrálódni tudjanak a társadalmunkba. Ezt akarjuk elérni. és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt elérjük. Úgy, hogy védjük jogaikat, hogy arra kérjük őket is, hogy tartsák tiszteletbe a mi szabályainkat, és tiszteletben kell tartani mind a görög, mind az európai polgárok jogait is. Igyekeztem gyorsan válaszolni a kérdésekre, igyekeztem mindenre kitérni, és megismertetni önökkel a munkánkat. Köszönöm. Mi köszönjük a miniszter úrnak, hiszen ön is szenvedélyesen nyilatkozott a helyzetről. Valóban a helyzet nyitott még, függőben van, ez nem egy görög probléma, ez egy ismert európai probléma, a párbeszéd továbbra is folyik. Nagyon kemény eszmecserére kerül majd még sor. A mert tényleg súlyos dolgok forognak itt kockán. A görög minisztereket továbbra is szívesen meghallgatjuk a görög helyzet alakulásáról. Köszönöm, most késlekedés nélkül, mert már késésben vagyunk, most kezdődik a következő napi rendi pont, négy előadónk van. Kérem, hogy foglaljanak helyet itt, ez az utolsó napirendi pontunk ma délelőtt, és aztán majd délután folytatjuk a munkát. We apologize, our new panelists, for these. Várjuk az előadókat, várjuk az előadókat erre az utolsó délelőtti napi rendi pontra. As I said, we apologize our four panelists. Nothing left. Elnézést a négy előadótól, hogy egy kicsit késünk. Az EU-török nyilatkozat végrehajtása és a görög szigeteken uralkodó helyzet. Most meghallgatjuk a DG Home főigazgatójától, Pereszkévi Misutól a beszámolót, aztán Michael O'Flaherty, a FRA igazgatója, Nina Gregory, az Európai Menedéktámogató Hivatal, ez jelző, illetve Inma Vázquez, az Orvosok Határok Nélkül szervezett képviselője, illetve EU-s NATO-s követe. Őket fogjuk meghallgatni. Kérem, hogyha mindenki 8 percre tudná koncentrálni a bevezetőjét. Ez segítene nekünk abban, hogy ne lépjünk túlságosan túl eh, a tervezett időn, és hogy a tolmácsok munkaidejét is betartsuk. Misú asszony, nagyon-nagyon örülnénk, hogyha rövidre tudná fogni. Köszönöm szépen, jó, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Még ennél rövidebbre is tudom fogni, mert mielőtt eh, ideértem, meghallgattam a görög minisztert, aki a helyzetről beszélt, úgyhogy csak arról fogok beszélni, hogy mi hogy látjuk a helyzetet. Hadd kezdjem azzal, ahogy a miniszter ugye azt mondta, hogy egyedül vagyunk. Hadd mondjam el, hogy nem voltak egyedül. Az Európai Bizottság támogatta Görögországot operatív szinten, pénzügyi szinten. Az én dg munkatársai jelen vannak, ott vannak az EASO-s, Frontexes kollégák, Európolos kollégák, a FRA munkatársai is ott vannak, a FRA talán nem állandóan, de az EASO és a Frontex és az Europol szinte állandó jelleggel vannak jelen és pénzügyileg is támogattuk Görögországot, de a helyzet természetesen nem fenntartható, ahogy ezt már hallottuk. Azt kértük, hogy a kapacitásokat töveljük a szigeteken. Én ott voltam a szigeteken, ott jártam, és elmondtam, hogy Moriában 8500-an voltak, és ez még az előtt volt, hogy növekedett volna az érkezések száma, és a helyzet már akkor rendkívül súlyos volt. Számos szon már hónapokkal ezelőtt kritikus volt a helyzet, most már fenntarthatatlan. Mit tehetünk? Hallottuk, hogy a miniszter a transferekről, arról beszélt, hogy áthelyezik az embereket a szárazföldre. Na, de nagyon óvatosan kell itt kezelni ezt a kérdést. Ki mehet át a szárazföldre? Ki megy át a szárazföldre? Ugye még beszélni fogunk az egyezményről is, de az igaz, hogy amikor a folyamatok ilyen hosszadalmasak, akkor az emberek esetében prioritás listát kell felállítani, és megfelelő szálláshelyen kell elszállásolni az embereket, akiket átvisznek a szárazföldre. És az UNHCR-rel és más szervezetekkel együttműködve igyekszünk az Ilius programot és más programokat talpra állítani, lábra állítani a szárazföldön hogy segítsünk az embereknek. Persze voltak problémák, volt az orvosi ellátásban probléma, de azt nem láttuk, hogy hogy betegségek ütötték volna fel a fejüket, de hogyha az emberek érkeznek, akkor nyilván szükséges eljárásokat el kell indítani, hogy ne csak a nyilvántartásba vételt tegyük lehetővé, ne csak az új lenyomatot, nem csak a biztonságot, hanem az egészségügyi ellátást is tudjuk biztosítani. És természetesen a gyerekeket is, a gyerekekről is gondoskodni kell. Biztos vagyok benne, hogy az alapjogú ügynökség képviselőivel még beszélünk a gyerekekről, de mi minket illet, mi finanszíroztunk különböző programokat, és azt kértük a görög kormánytól először ezt a 2000 helyet töltsék fel, amely a szárazföldön található, és hogy egy stratégiát dolgozzanak ki arról, hogy mik lesznek a következő lépésről. A stratégia létezik, és mi monitorozzuk azt, hogy ez hogyan kerül végrehajtásra. Ami a gyerekeket illeti, és ezt hadd mondjam el, mert én jártam a helyszínen, találkoztam velük, beszéltem velük. Amikor 80 százalékban 11 és 17 év közötti gyerekek érkeznek, nos, hát látnunk kell, hogy aztán hamarosan 18 évesek lesznek, és hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Ha a gyerekek nem, látnak, nem látják a jövőjüket, nincs perspektívájuk, és a kormány is ezt érti, akkor nem néznek szembe a következő nappal, a jövővel, és ez, ez veszélyes a társadalomnak, a gyerekeknek, és annak az országnak, amely befogadja ezeket a gyerekeket. Úgyhogy nagyon komolyan, nagyon erősen dolgozunk a görög hatóságokkal a helyzet javításán, hogy javítsuk a gyerekek helyzetét, és tudom, hogy rettenetesen nehéz a helyzet. 1600 gyerek van egy olyan területen, egy olyan táborban, ami 300 emberrel jött létre. Nos, ami a visszatéréseket illeti, most ezzel lezárom az első részt, és a második részre térek rá. Az önkéntes visszatérésekre szeretnék kitérni. Azt szeretnénk, hogyha az EU-törökországi egyezmény működik. szeretünk volna áttelepítés, ez megtörtént. Az EU-török egyezmény kezdete óta 5000 áthelyezésre került sor. Aztán volt visszafordítást is, vagy visszatérés is, de nagyon hosszadalmasak az eljárások, és nagyon hosszadalmas ez az egész rendszer, amely Görögországban még mindig életben van. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy nem kellene betartani az eljárásokat. Hogyha megkérdezzük mondjuk Hollandiát, és én megkérdeztem, megkérdeztem, hogy mennyit tart nekik lezárni egy eljárást, egy egyén által benyújtott kérvényt, akkor hollandok azt mondták, hogy a legtöbb esetben három hónap alatt le tudnak zárni egy ügyet. Tehát biztosítani kell, ezt nem mondom, hogy a három hónap hosszú vagy nem hosszú, én csak annyit mondok, hogy lehet javítani a helyzeten, lehet gyorsabban lezárni egy kérvényt, mint három év vagy két év. Azt kértük a kormányoktól, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, javítsák, jobb eljárás legyen, az, egyed, az eseti eljárások működjenek, ezt eh, próbáltuk elérni az IOM-mel, és eh, az elnök úr eh, kezd már utalni arra, hogy túl sokáig beszéltem, de hadd mondjam el, hogy a miniszter azt mondta, hogy ugye létezik ez az EU-török egyezmény, és ebben nagyon sok rendelkezés van. Én azt mondanám, hogy már a nyár előtt is, amikor a nyár előtti helyzet is ismert volt. Tudják-e, hogy Törökországban hányan érkeztek tavaly menekültek? Hányan érkeztek Törökországba? 300 ezeren. És a frontex együtt gyűjtött adatok alapján úgy tűnik, hogy hogy heti szinten négyezren akarnak Törökországból Görögországba útnak indulni. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagyon nyomás, lehetne javítani a helyzeten, de ez nem jelenti azt, hogy nem működött egyáltalán a hely, az egyezmény. Működik. Nem olyan jól, mint nyár előtt, de működik. De most persze biztosítanunk kell, hogy jobban működjön és ezért kell most megpróbálnunk a migrációs kérdéssel kapcsolatban Törökországgal egyeztetni, és a jelenlegi biztossal, Zéhofer eh, miniszterrel, eh, Avramopoulos biztossal és francia miniszterrel eh, igyekeztünk egyeztetni az a kapcsolatban, hogy működjön ez a dolog. Ami az azt illeti, hogy az Európai Unió mit csinál. Remélem, hogy december 1-én elindul az új bizottság, és elmondhatom, hogy eh, nekem se egyszerű eh, két biztosan egyeztetni, a jelenlegivel, meg az újjal, főleg egy ilyen területen, ami ennyire nagy kihívásokat rejt. Én nagyon komolyan és keményen dolgozom a kollégáimmal, a biztosokkal, az új biztosokkal, a megválasztott bizottsági elnökkel eh, egyeztetni a javaslatokról, és igyekezni elérni, hogy ez a jó munka, amit itt eh, ebben eh, a házban folytatunk, ez elismerést találjon. Támogatnunk kell a menekülteket, folytatnunk kell ezt a kemény munkát, de úgy kell támogatni, hogy ez tényleg európai megoldás legyen. Well, thank you for... Megköszönném, hogyha O'Flaherty úr a mondandóját be tudná szorítani az idő keretbe, és akkor még a képviselőknek is marad ideje, hogy kérdéseket tegyenek fel. Köszönöm, elnök úr, köszönöm tisztelt képviselők a meghívást. Szeretnék elnézést kérni, az hozzászólásom után el kell majd mennem, hogy elérjem a repülőgépemet, de munkatársai itt maradnak, és az ügynökségek kapcsolatos kérdéseket megválaszolják. Nagyon nagyra értékelem, hogy napirendre tűzték ezt a vitát, nem kell különösebben mondanom, hogy milyen drámai a helyzet. Az alapjogi ügynökség 2016 eleje óta szorosan nyomon követi az eseményeket rendszeresen ellátogatunk a szigeteken lévő befogadó központokba, utoljára tíz nappal ezelőtt jártam ott. De elsősorban Görögországnak, mint tagállamnak nyújtunk támogatást, de a bizottságnak is, és az ott működő ügynökségeknek is segítünk, az EASO-nak, a Frontexnek, és támogatást adunk alapjogi kérdésekben, tanácsadással, technikai segítségnyújtással, például tréninggel, képzéssel, sebezhetőségi elemzésekkel, azután eh, hogyan kell eh, a közvéleményt tájékoztatni a görög helyzetről, és eh, az önök kérésére is eh, hivatalos véleményeket is készítettünk, eh, a hotspotokról például 2016-ban, és néhány hónappal ezelőtt is készült egy jelentés. Ma délelőtt nagyon sok mindent hallottam. Néhány fontos elemre hagy térjek ki. Először is a túlzsúfoltság. Amikor tíz napja Moriában jártam, 34 ezeren volt, éltek a 3000 kapacitású helyen, és a görög szigeteken hát 5000-es férőhelyre szánt e, táborokban több mint 40 ezeren élnek. E, nyilván első helyen az élelmiszerellátás áll, azután az egészségügy, erről volt szó, itt hát, bizonyos fokig javult a helyzet, talán több az orvos, de a szükségleteknek még nem megfelelő. Mintegy tízezren várják, hogy átessenek az első egészségügyi szűrésen, hogy megállapítsuk, hogy nem, nincs semmilyen betegségben, nem szenvednek. Egy ilyen elsőleges szűrésre mindenképpen szükség van nélkül, be se léphetnének a létesítményekbe. A túlzsúfoltsága kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy ennek milyen hatása van kifelé a táborokon kívüli területre, hogyha nincsenek meg az alapszolgáltatások, nincs például vízellátás, amikor az emberek a táborokon kívül az erdőbe verik fel a sátrakat. A létesítményekről. Ugye hotspotokat úgy hozták létre, hogy ott nagy lesz a forgás, hogy nem sokáig maradnak ott az emberek, és nem arra úgy lettek megépítve, hogy ott hónapokig vagy évekig tartózkodjanak az emberek, ami pedig jelenleg ugye ez a helyzet. Ami a gyerekek helyzetét illeti. Itt egy sajátossága a görög szigetek intézményeknek, hogy nincsenek úgynevezett biztonságos zónák, nincs elég ilyen biztonságos övezet. De tíz napja, amikor Morián jártam, mint egy ezer kísérlet nélküli gyerekkel találkoztam, de csak 300 gyerek számára volt hely a biztonságos zónában, e, tehát 700 gyerek mindenféle kockázatoknak volt kitéve. Az emberi jogokról, alapjogokról beszélve, vagy a befogadó központokban. Ami különösen aggályos számunkra, az eh, a, az ott dolgozók emberi jogai. Ezek egyszerűen hősök, azok az emberek, akik itt dolgoznak, eh, nagyon nagy stressz eh, éri őket, és őket is meg kell védeni, hiszen egy rendkívül nehéz helyzetben műk, dolgoznak ott. És végül az utolsó alapjogi emberi jogi szempont, amiről most beszélni akarok, az a szigetek lakos válsága. Fenntarthatatlan a helyzet olyan szigeten, mint például Lesbos, ahol a helyiek gazdasági tevékenységét is nagyon hátráltatja a jelenlegi helyzet. Tehát mit tudunk tenni? Az alapjogi ügynökség 8 konkrét ponttal kapcsolatban javasol intézkedéseket. Először is, mi még mindig azt gondoljuk, hogy a hotspotok koncepciója az működőképes. Hogyha úgy működne, hogy eredetileg tervezték, az az tudna működni. Egy olyan befogadó központ, ahol az összes érkező ügyével foglalkoznak. De hát túl nőttek ezek a kapacitáson, és az eredeti koncepció az, hogy gyorsan kell feldolgozni a kérelmeket. Misú igazgató asszony is beszélt arról, hogy csökkenteni kell a túlzsúfoltságot. Ahogyan Misú asszony is mondta, át kell vinni embereket a szárazföldre, és a görög kormány az irányvetett lépései biztatóak. További védelmi intézkedése van szükség a létesítményekkel kapcsolatban, itt az alapszolgáltatások biztosítása, egészségügy, azután vízellátás, lakhatás, ezek, hogyha ne, ezeket nem kezelik időben, akkor emberjogi problémákat fognak felvetni. A biztonságos övezeteket már említettem, tehát minden kísérő nélküli gyerek számára biztosítani kell helyet egy biztonságos övezetben. A befogadó központokban él egy olyan csoport, akikkel nem foglalkozunk, pedig nagyon aggályos lehet, ezek a fiatalkorú férfiak. Ugye mindenki a gyerekeken akar segíteni, a nőkön akar segíteni, de senkit nem érdekelnek a fiatal férfiak. És ez tényleg aggályos, akik még nem jártak ilyen létesítményben, megdöbbennének, hogy ugye milyen fiatal férfiak ezrei lézengenek ott, nincs semmi tenni valójuk, és ugye korábban hallott eseményekkel is ez összefüggésbe hozható. Jobb munkára van szükség a helyi közösségekkel, eh, lakossággal kapcsolatban, akik részt vesznek a eh, befogadó központok működtetésében. Ez bizonyított, hogyha bevonjuk őket a nagy eh, döntések meghozatalába, akkor pozitívabb lesz a hozzáállásuk és nagyon oda kell figyelni a központokban dolgozó munkatársak pszichológiai igényeinek. Ők elmondják nekünk, hogy milyen sok a stressz, és azt is elmondják, hogy nem kapnak elég támogatást, hogy hogyan kezeljék ezt a nagyon nehéz helyzetet. Végül az utolsó megállapításom, persze itt zajlik a vita az új menekültügyi jogszabályokról, rendszerről, de ettől hát, most függetlenül sokkal gyorsabb eljárásokra van szükség. Júliusban készítettünk a kormány számára egy 10 pontos tervet arról, hogy hogyan lehetne egy méltányosabb, tisztességesebb, gyorsabb eljárás biztosítani, hogyan lehetne a szükséges szolgáltatásokat gyorsabban megvásárolni, és azután eh, biztosítani, tréning, eh, erőforrások eh, és az eljárások kiszámíthatósága tartoznak például a pontok közé. Van egy új gyámsági törvény, amelyet az még az előző kormány fogadott eh, el az ügynökségünk tanácsai alapján. Ez egy jó törvény, de igazából eh, nem működik eh, még, pedig ez gyorsan kellene működtetni, mert ezzel lehetne megteremteni a körülményeket ahhoz, hogy biztonságos helyre lehessen vinni a gyerekeket a befogadó központokból. Ugye a gyerekekkel kapcsolatban a minisztert meghallgattuk ma délelőtt, a kormány kezdeményezést tett, más országokhoz, európai tagállamokhoz fordult, hogy vegyenek át azért a kísérő nélküli gyerekek közül és ez egy kitűnő kezdeményezés. Ez egy, persze nem nagyon sokat változtatna a nagy képen, de azért legalább a legsebezhetőbbeken, a gyermekek azért segítene. Itt be is fejezem, elnök úr. Még csak annyit mondanék, és, ez most egy személyes megjegyzés, nem az ügynökség nevében mondom. A személyes véleményem az, hogy a menekültek helyzete a görög szigeteken a az Európai Unió egészét tekintve is a legangályosabb, a legsúlyosabb emberi jogi kérdés. Köszönöm szépen mondja az elnök, és akkor megadom a szót Nina Gregorinak, az EASO igazgatójának, aki ígért nekünk, megígérte nekünk, hogy tartja az időkeretet, mert a tolmácsaink 12.30-ig dolgoznak, délután is ugye lesz ülés, ezért ha túlépjük ezt az időt, utána már minden angolul fog zajlani. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők! Megpróbálok a lehető legrövidebben, leggyorsabban beszélni. Úgyhogy ezért elnézést is kérek már előre. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak és részt vehetek ezen a vitán. A Libe szakbizottság előtt egyébként már többször is megjelentem, az ügynökség munkáját bemutatandó, de természetesen nagyon örülök annak, hogy most az ezzel kapcsolatos helyzetet, illetve a görögországi helyzetet is bemutathatom. Nos, 2011 óta állandóan megpróbáljuk támogatni Görögországot, de 2015 óta vált a helyzet Akutá, ugyanis akkor kérte tőlünk az Európai Tanács is, hogy segítsük Görögországot az óriási eh, számok függvényében a hotspotok eh, megközelítésekor látott napvilágot. Tudjuk azt is, hogy nagyon nagy a nyomás, és természetesen támogatásunkról kell biztosítanunk eh, Görögországot. Idén megint csak intenzívebbé vált a helyzet a nyári hónapokban, illetve azután, ilyenkor óriási a nyomás a görög hatóságokon, és ezért is van az, hogy az EASO továbbra is támogatja Görögországot, illetve szeretném megköszönni a támogatást, és remélem, hogy 2020-ban is folytatni tudjuk a közös munkát. Az, EU, az EASO is rámutat arra, hogy sok területen kell tevékenykedni, a szigeteken, illetve a szárazföldön is, és a legfontosabb, hogy a kérelmek benyújtásánál segítsünk. Nagyjából 500 személy dolgozik, az EASO-s munkatársakra gondolok Görögországban, ahogyan erre egyébként utalta az igazgató úr is. Segítenünk kell 36 hotspotnak a munkáját napi szinten. Tehát ez az 500 személy kifejezetten az EASO munkatársa, de vannak még tagállami munkatársaink is, és más munkatársak is, mind a 36 helyszínen. Nagyon sajnálatos az, hogy ezt el kell most mondanom, de bizony a szakértők, akik az EASO-ban dolgoznak, Görögországban, nagyon alacsony az ő számuk, és egyre rosszabb a helyzet ebből a szempontból, tehát csak a tagállamok csak 13%-át adják a munkatársaknak, ez pedig nagyon sajnálatos. Ezt a számot valahogy fel kellene tornászni és remélem, hogy ez a dolog változni is fog. A szolidaritásról nem szeretnék most beszélni, de az biztos, hogy az EASO munkatársait segíteni kell. Mit teszünk konkrétan Görögországban? Ugye itt az első menedékkérelmet ennek, az, ennek a benyújtásánál segítünk, illetve az Európai Unió Törökország megállapodásban foglaltak végrehajtásában tevékenykedünk, és a menekültügyi akit követjük, a regisztráció, információ, adás, illetve vélemények készítése a feladatunk. Idén, tehát 2019-ben több mint 30 ezer regisztrálót segítettünk, 6000 interjút folytattunk le, és az EASO rengeteg véleményt is készített ezzel kapcsolatban. Természetesen arra is figyelnünk kell, hogy a végső döntés mindig a görög hatóságoknál lesz, tehát mi csak segítünk, de a nemzeti hatóságokat nem tudjuk, nem tudunk helyettük végleges döntést hozni. A Dublini egységet is segítjük a kritériumok alapján idén rengetegen mm, kérésekkel fordultak hozzánk, amiket segítettünk. A döntések gyors elbírálása is fontos szempont, ezért rengeteg képzést tartunk a Liga raportőrök számára, és a befogadásokkal kapcsolatban már elmondtam, hogy a mandátumunk limitált, ugyanakkor stratégiai tervezésben és menedzsmentben segítünk, pilot projektek alapján, főként a kísérő nélküli fiatalokra vonatkozólag számozban az úgynevezett biztonságos zónában. a kiszolgáltatottság, a kísérő nélküli gyermekek, illetve kiskorúak, illetve a kommunikáció is a feladataink közé tartoznak. Természetesen továbbra is nagyon nagy kihívások maradnak, és hogyha megvizsgáljuk a saját perspektívánk szempontjaiból a helyzetet. Hát mi is azt szeretnénk, hogyha minél hatékonyabb és gyorsabb eljárásokat lehetne lefolytatni, és segítenünk kell bármely tagállamot ebben. És ahogyan elmondtam, nagyon sajnálatos az, hogy kevés a tagállami szakértőnk, amikor a biztonságos, vagy a biztonsági helyzetről beszélünk, illetve az egészségügyi helyzetről, ez is nagyon nagy kihívás marad. Ugye rengeteg fogvatartottal is számolnunk kell, úgyhogy itt is még rengeteg dolgot kell megváltoztatni. A még folyamatban lévő jogalkotási folyamat a menekültügyi rendelettel kapcsolatban sok mindent megváltoztatna, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem sokára a bizottság, illetve a bizottság asztalán lesz, illetve ö, önök elé kerül, ezen keresztül lehet majd ténylegesen javítani a helyzetünket és a lehetőségeinket, mert akkor megerősítik a mandátumunkat is, és talán a Frontex, amely testvér ügynökségünk, a velük való együttműködésben szintén a lehető legtöbbet tudunk majd megoldani. És valóban a görög hatóságokkal megegyezésben a görögországi hivatalunk kialakításán dolgozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nehéz elképzelni azt, hogy egy európai ügynökség, amely hosszú évek óta működik, az országban, és még sincs megfelelő helyszínünk, irodáink. Ugyanakkor szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a görög hatóságoknak, az illetékes miniszternek a segítségét. Nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy idéglenes irodákat kapjunk, és remélem, hogy az év végére megoldódik ez a helyzet ugyanis enélkül nem tudjuk megfelelőképpen lefolytatni a tagállami munkánkat. Szeretném megköszönni a bizottságnak is a segítségét, mert ő nélkülük sem tudtunk volna odáig eljutni, ahol vagyunk. Ugye idén június óta vagyok én az EASO élén, tehát azóta is rengeteg minden történt. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Gregori asszony. Vázquez képviselő következ, ö, asszony következik a Medecin Sans Frontiertől. 8 percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívták a határok nélküli orvosok szervezetét, és én konkrétan szeretnék a egészségügyi helyzetre utalni. Egy nyilatkozattal kell kezdenem amit humanitárius értelemben fogok megtenni, az Európai Unió és a Törökország közötti megállapodás egy tragédia, mert a helyszínen való, tehát az, hogy ott tartják az embereket, ez ennek borzalmas helyzete, tehát e, e, emiatt nagyon szörnyű helyzetek alakultak ki a görög szigeteken. Lesbosban, Számoszban és Kiosz szigetén is napi szinten foglalkoznak az orvosok nagyon súlyos esetekkel, gyermekekkel és kiszolgáltatott emberekkel. A helyzet egyáltalán nem javul. Azt halljuk ugye itt, hogy javul a helyzet, de ez nincs így. Higgyék el, nekem a terepen nem javul a helyzet. A fizikai és mentális egészség egyre rosszabb, ez a higiénia hiányára is visszavezethető, de arra is, hogy a rendszer az EU-Törökország megállapodás rendszere korlátozza az embereket. Tehát egyre további, egyre hosszabb időig maradnak a szigeteken az emberek, és ez mentális és fizikai egészségükre is nagyon rossz hatással van. Szeretnék két fontos aspektusra utalni most. Az egyik a mentális egészség. 2017-ben már a az orvosok határok nélkül utalt arra, hogy egy mentális egészségi krízis helyzet alakult ki. 2018-ban megismételtük ezt egy másik dokumentumban, ezt a, kiny- ezt a nyilatkozatunkat. Egyre több gyermek nagyon súlyos mentális helyzetben volt, és 2019-ben még rosszabb a helyzet. Az elmúlt hat hónap során Lesboszon 20%-a a mentális betegségekkel küzdő betegeinknek már öngyilkosságot követett el, 30%-a ezeknek az áldozatoknak szexuális erőszak áldozata lesz. Több mint egy negyede a betegeinknek önmagát megkárosította, vagy hát vagy öngyilkosságot követett el, voltak tíz év alatti gyermekek is. Ez egy olyan helyzet, ez a, ez a helyzet jelenleg a görög szigeteken. Voltak utalások a gyermekek helyzetére, és valóban mi is nagyon aggódunk a gyermekek egészsége és védelme miatt. 50%-a a szigeteken élőknek gyermek, ezt nagyon fontos figyelembe venni. És hát, hogyha az orvosi számokat nézzük, akkor azokból egyértelműen kiderül, hogy mennyire túlzsúfoltak ezek a helyszínek, és a gyermekeknek milyen rossz egészségügyi helyzetük van. Például egy WC 300 emberrel számozban, és leszboszon is bizonyos területeken a, a standard itt 20 emberre egy WC lenne. Tehát el tudják képzelni, hogy milyen a helyzet. Tudjuk azt is, hogy nagyon komplex egészségügyi helyzetű gyermekek is itt élnek, akiket nem lehet kezelni a szigeteken, és ezzel kapcsolatban is rendkívül nehézkes az eljárás, hogy ők megfelelő kezeléshez juthassanak. Tudom, hogy a miniszter úr is utalt rá, de jelenleg, és még most is, a migráns sok egészségügyi ellátása leginkább az önkéntes szervezeteken múlik. Nem is értjük, hogy ez hogy létezik még négy évvel a krízishelyzet kialakulása óta. Tehát itt valami nagyon nagy probléma van. Van egy másik fontos gondolat, amelyet itt mindenképpen szeretnék kiemelni. Az emberek egyre inkább, egyre hosszabb időre ragadnak ezeken a szigeteken, itt megint csak egészségügyi számokat fogok mondani. 5%-a a betegeknek több mint 6 hónapja vannak leszboszon, és sokan egyébként több mint fél éve tartózkodnak ott, és természetesen ez nagyon rossz hatással van az egészségügyi helyzetükre is. A szigeteken maradnak az emberek, és ez azért van így, mert inkonzisztens helyzet alakult ki az EU-Törökország nyilatkozat kapcsán. Ezt egyébként nem is alakították hozzá a migrációs helyzethez, és semmiképpen sem veszi figyelemben a kizsákmányolt vagy a, a, a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. Új jogszabály is bejelentettek, amelytől még nehezebbé válik a helyzet. Pedig a ö, nehézségeket kellene felmérni, illetve hogy az emberek mennyire sebezhetőek. 20%-a a mentális problémákkal küzdőknek nem is lett besorolva kiszolgáltatott személyként, tehát nagy, nagyon fontos lenne az, hogy megfelelőképpen mérjék fel a helyzeteket voltak olyan komoly egészségügyi problémákkal küzdők, akiket Törökországba deportáltak. Négy éve működik ez a rendszer, és azt hiszem, hogy véget kell ennek vetni, valamit tennünk kell. Konkrétan mit szeretnénk javasolni? Mi úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos az, hogy azonnal evakuáljuk azokat, akik a hotspotokon tartózkodnak. Természetesen a gyermekek és a kiszolgáltatott helyzetben lévők, az egészségügyi ellátást igénylők kell, hogy prioritást élvezzenek, de az evakuáció az mindenkire kell, hogy vonatkozzon. Nem elég transferálni őket a szárazföldi területekre, hanem harmadik országokba, Európa más államaiba kellene őket átvinni. Tehát a relokáció rendkívül fontos, ezt növelni kellene. Ezen felül pedig, korábban is elmondtuk, humanitárius szervezetként, hogy az EU-Törökország nyilatkozat földrajzi korlátait kell megszüntetni, mert amennyiben ezt nem szüntetjük meg, a problémák tovább fognak folytatódni, és ahelyett, hogy a helyzetet újra és újra kitoljuk, inkább egy igazságos menekült politika kidolgozására lenne szükség Európai Uniós szinten. Rengeteg dokumentumot készítettünk el, annak érdekében, hogy ismerté váljon a görög szigeteken uralkodó helyzet. Mi reméljük azt, hogy ezen keresztül változások történnek majd meg, de sajnos eddig még erre nem került sor. Továbbra is reménykedünk, hogy majd lesz változás, de a rendszert magát kell újra gondolni, mert ezzel a rendszerrel nem lesz elégséges a jelenlegi ellátási szint. Tehát itt sokkal többről beszélünk, mint csak számokról. Maga ez a rendszer nem működik, hogy lezárjuk a határokat, és majd utána azt a rendszert rendbe hozzuk, mert a kettő időszakok, a két időszak között bizony áldozatok fognak, tehát áldozatok lesznek, és velük is foglalkoznunk kell. Köszönöm, Vázquez asszony. Most pedig a koordinátorok következnek. Két percben maximum. és aztán még lesz lehetőség a többieknek is, hogy kérdéseket tegyenek fel. Nézzük akkor az időt. Koordinátorokon kívül Moraes úr. Mr. Urban, Mrs. Daly and Mr. Atzmani. And you're also asking for it. Ön is kérsz Kara úr, jó? Márkánt? Jó, akkor itt lezárjuk a hozzászólók listáját, mert különben nem tudjuk nem tudok mindenkit meghallgatni, mert szól asszony néppárt tessék. Köszönöm szépen. Egy általános megjegyzésem lenne számos témával kapcsolatban, de először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Nagyon fontos vita ez arra szeretnék koncentrálni, amit a főigazgató mondott a meghallgatás elején. Talán szólhatna néhány szót a saját perspektívájáról arról, hogy hogyan látja, hogy a tanács mennyire tud előrelépni bizonyos témákban, amelyeket eddig blokkoltak. Persze mind a, ki, a régi, mind az új bizottsággal folytatjuk az eszmecserét azzal kapcsolatban, hogy mi lesz azokkal a témákkal, amiket blokkolnak a tanácsban, hogy várhatunk-e új kezdeményezéseket, hogy mi a parlament formálisan kérjük-e azt, hogy az Európai Bizottság új kezdeményezéseket fogadjon el. Néha attól félünk, hogy egy nagyon érzékeny többséget értünk el olyan témákban, amelyek mind politikailag, mind földrajzilag horizontális kérdések. Ezeket nem szeretném, hogyha nem tudnánk kezelni. Fontos, hogy kitérjünk arra azokra a területekre, eh, amelyeken sikerült eh, megegyezésre jutni, és ezt a tanácsban és itt is előrevinni. Attól félek, hogy újra és újra eh, fölmerül ez a kérdés itt a parlamentben. Mi felelősök vagyunk, és elszámoltathatóak a választók felé is, akik számára nagyon fontos ez a kérdés. Köszönöm szépen, asszony! Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Azt hiszem, hogy amikor a görög szigetekről beszélünk, már túl régóta beszélünk erről. És én egy-két dologra szeretnék koncentrálni. Az egyik, pontosan mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet a görög szigeteken, most, hogy jön a tél. Hallottuk a rettenetes körülményeket, mit lehet itt tenni? A második dolog, ami a hatóságok túlságos leterhelését illeti, leterheltségét illeti. Változott a helyzet, lehet-e most a nyilvántartásba vételt közvetlenül a szigeteken elindítani, vagy még mindig Aténban kell elindítani ezt a folyamatot. Mert hogyha ezt megváltoztatnák, akkor ez is felgyorsíthatná a folyamatot. Aztán szeretném azt is tudni, hogy a bizottság és az EASO mennyiben tud segítségére lenni a görög hatóságoknak abban, hogy átvigyék az embereket a száraz, szárazföldre, és mit tehet a többi tagállam abban, hogy segítsen Görögország, annak érdekében segítsen Görögországnak az áttelepítést, illetően az emberek szárazföldre jutatását, illetően, illetve a az újraosztást illetően. Köszönöm. Köszönöm, Tudorácsi képviselő. Köszönöm nagyon gyorsan. Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Ma reggel már folytattunk egy vitát az EU-török egyezménnyel kapcsolatban, hát ez eléggé hasonlít arra, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, fél a, a, a migrációs válság kirobbanása óta eltelt néhány év, és még mindig ilyen spontán, hirtelen megoldásokba gondolkodunk. Tehát a fenntartható alternatívák kérdése felmerül mind a két oldalon, és a kollégáim hozzászólásaihoz csatlakoznék és két kérdéssel egészíteném ezeket ki. Az egyik a jövőre koncentrál, illetve arra, hogy a bizottság véleménye szerint melyek a fenntartható megoldások, hallottunk az EU e, török paktumról, e, Tobi e, urat megkérdeztük erről, de nem kaptunk túl sok részletet ezzel kapcsolatban. Persze tudom, hogy nincs olyan sok részlet ezzel kapcsolatban, mert még nem kész ez az egyezmény, de mégis érdekelne, hogy hogyan, mikor lehet ezeket a fenntartható megoldásokat útnak indul, indítani, hogy Görögország tényleg ebből előnyt kovácsolhasson. Görögország ma új kormány van, ezt hallottuk. Az én kérdésem önhöz is szól, főigazgató eh, asszony, hogy egyrészt ugye azt reméljük, hogy az Európai Unió fenntartható megoldásokat talál, és igyekszünk ebben segíteni. De kérdezem, hogy ön hogy látja a helyzetet Görögországban? Hogyan látja Görögország, görög rendszer, milyen konkrét kiigazító lépéseket kell, hogy bevezessen, például az eljárás idejét illetően, az eljárás különböző lépéseinek megismétlése, ok nélküli megismétlése, és hát ön is mondta, hogy három év elteltével még mindig várják az emberek, hogy választ kapjanak a kérvényükre. Köszönöm szépen! Strik asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a négy hozzászólónak. Rettenetes helyzetről számoltak be, és ezt többen is kihangsúlyozták a kollégák közül. Valóban, hogy ezt az, igaz az, hogy ezt az EU-török egyezmény okozta. Ezt, hogy a görög szigeteken ilyen sok, ilyen sokan érkeznek ide, itt megrekednek, hogy, hogy egyre nehezebb lesz visszatérni, visszafordítani az embereket Törökországba, hogyha megnézzük a biztonságos zónába való deportáció kockázatát. Ezzel a helyzettel tulajdonképpen mi a megoldás? Nem látok megoldást. Mindenki traumatizálnak, mindenki bizonytalanságban él. Ez elfogadhatatlan közös felelősségünk megoldani ezt a helyzetet. 1100 személyt helyeztek át, 13 ember dolgozik az easo összesen ezen a kérdésen. Hát hogyan lehet ezeket az intézkedéseket felgyorsítani, vagy ezeknek a volumenét kiterjeszteni? Hogyan lehet elérni azt, hogy az EASO több nemzeti szakértőt kapjon, hogy működni tudjon? Hogyha megnézzük ezt az easz akkor e, látjuk, hogy kérdezném, hogy e, az orvosok, e, újságírók, tolmácsok, akikre szükség van a görög szigeteken, hogy lehet elérni azt, hogy, hogy ők elkezdhessék a munkát. Nagyon sok akadályt látok, nagyon sok nehézséget látok. Aztán van egy kérdésem a görög joggal kapcsolatban is, görög jogszabálya kapcsolatban is, amit most fogadtak el. Hogyan látják, mi lesz az új görög törvénynek a hatása? Ez ront-e a helyzeten, illetve hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy roncson a helyzetem? Aztán még egy kérdés, nem csak az áthelyezés, hanem a család újraegyesítés is nagyon lassú, a családtagok nagyon nagy akadályokba ütköznek. Az Európai Bizottság mit tehet annak érdekében, hogy a tagállamokra nyomást helyezzen, és elérje azt, hogy ők betartsák az ígéreteiket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gáró úr, köszönöm szépen. Én nagy figyelemmel kísértem, hallgattam a hozzászólókat, és hadd mondjam el, hogy eddig senki nem vonta eh, eh, kétségbe azt, hogy drámai a helyzet a görög szigeteken. De minden annak ellenére, hogy nagy eh, fáradozásokat tesznek, egyre inkább azt látom, hogy minél több pénzt áldozunk a menekültek ellátására, annál több menekült fog érkezni. És Teljesen mindegy, hogy bármely országba érkeznek, most éppen a görög szigeteket érték el. Ez egy súlyos probléma, az általános politikai probléma, migrációs probléma, mert a valóság az, hogy vannak olyan kormányok, amelyek a saját népük biztonságát akarják garantálni. Fra, fra, egy, egy korábbi francia szocialista elnök mondta, nem lehet a világ összes kínját, problémáját megoldani. Én azt gondolom, hogy minél több eszközt állítunk rendelkezésre, minél több munkatársat, annál több dráma lesz, annál súlyosabb lesz a helyzet, annál több drámai helyzet alakul ki mind a menekültek oldalán, mind pedig a fogadók oldalán. Tehát realisztikus politikát kellene folytatni, és szigorúan kellene szembenézni ezzel a kérdéssel, szigorúan kellene kezelni az, a, a menekültek fogadását, rengeteg kérvényt el kell utasítani, objektív módon is el kell utasítani, és nagyon sokan itt maradnak illegális módon is bármelyik, akármelyik kormány ez, nézne szembe ezzel a problémával, automatikusan olyan jogszabályt fog elfogadni, amely egyre szigorúbb. Ezt nem lehet a görögök szemére vetni. Én azt gondolom, hogy valóban szükséges egy teljesen más politikát folytatni. Ne eh, hitessük el az emberekkel, hogy itt egy eldorádó várja őket, mert ezzel csak a drámát, eh, a drámai helyzeteket eh, generáljuk. A problémát a gyökerénél kell megoldani, és és azokkal a kormányokkal szembenézni, amelyek a migrációt ösztönzik. Köszönöm. Következő hozzászóló, Avranitis képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk. És két dolgot szeretnék elmondani. Hangsúlyozni szeretném kollégámhoz hasonlóan a miniszter csak a igazságot mondta el ezzel a jogszabályjal kapcsolatban, és lehet, hogy eh, el kell mondanunk azt is, hogy ez a eh, jogszabály, ez eh, nem olyan, mint hogy a miniszter leírta, sokkal inkább olyan, mint hogy a kollégák leírták. valóban a menekültek eh, helyzete nehéz, eh, nem elég, nincs elégséges orvosi ellátás, nincs eh, iskola, a orvosok határok nélkül elítélte ezt a jogszabályt. Az új jogi keret vajon segít a menekülteken? Mit gondolnak erről? A helyzet katasztrofális. Már májusban is szörnyű volt a helyzet. Én voltam Amoriában. Ez tényleg egy rettenetes dolog. Százezer ember egy olyan területen, ami néhány ezer befogadására jött létre. A miniszter azt mondta, hogy 17 ezeren vannak Amoriában, és kielégítő a helyzet. A Podemos kollégákkal együtt ellátogattunk a, a, a helyszínre, 1400, 1400 kíséret nélküli kiskorú volt itt, 11 ember foglalkozott velük, 11 személy felelt értük. Ez fenntarthatatlan, ezt nem lehet így folytatni. Nyilván tudják, hogy az új demokrácia, a neodemokrácia képviselői Görögországban elfogadják azt, hogy hogy, hogy provokálják a, a muzulmánokat, arra kényszerítve őket, hogy levegyék a, a fejkendőt vagy a fájtlat például, e, ilyen provokációkba belemennek, hát ez e, nem elfogadható. Emellett a görög e, kormány, kérdezem, hogy együtt működött-e önökkel? Köszönöm elnök. Most ugye az, az első fordulót lezártuk, és aztán most meghallgatnánk az utolsó hozzászólókat is, és utána megadom a szót az előadóknak, 12.30-tól pedig csak angolul beszélünk. Mi, mi a helyzet, mi a baj? Yeah, we have not closed the list of... Yes, what is it? Excuse me? Még nem zártuk le a hozzászólók listáját. Ön kimaradt? Procaccini úr nev- eh, helyet szeretnék hozzászólni, mert ő nincs itt. Igen, igen, igen. Tessék, az LKR nevében, és aztán utána ö, jönnek a többiek. Kérem, maximum két percben. Igen, köszönöm, elnök úr. En mijn conclusion... A következtetésem az, hogy ön is, és én is úgy gondolom, hogy a helyzet kilátástalan a táborokban élők számára. Európa valószínűleg úgy gondolja, hogy mindenki ugyanazt tenné, de nem lehet korlátlanul mindenkit beengedni, ezt nem engedheti meg Európa. Hollandiában eh, például kétszeresére nőtt a hajléktalanok száma tíz év alatt, eh, és nőtt a eh, bűnözés, egyre többen ülnek börtönökben. És ez csak néhány példa volt. Az előbb hallottuk, hogy jó lenne talán az ausztrál bevándorlási modellt alkalmazni, de a, az a bejárati ajtónál kell szabályozni a helyzetet. Hogyha a határra koncentrálunk, akkor Európa igenis meg tud birkozni a kihívással, hiszen nem Afrikából vagy közél-keletről nem engedhetünk be mindenkit, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor én attól félek, hogy a helyzet egyáltalán nem fog tudni javulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a többi képviselőt hallgatjuk még meg. Morales úr először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék kihangsúlyozni valamit, amit a főigazgató és az alapjogi ügynökség képviselője is elmondott. Nagyon sokan dolgoznak ezen a területen különböző intézmények, NGO-k, eh, képviselői. A főigazgató elmondta, hogy a helyzet eh, lassan már el fogadhatatlan vagy kibírhatatlan lesz. Nézzük meg az azonnal, illetve a hosszú távú helyzetet. Ugye jelenleg Móriában azt látjuk, hogy egyfajta vészhelyzeti dimenziót ért már el a helyzet, és ez egy hatalmas probléma az EU számára. Az Európai Unió nagyon extrém helyzetbe került. A kérdés, amit a főigazgatónak szeretnék feltenni, az a következő. Szó van az áthelyezésről a tagállamok között, a múriai helyzetre tekintettel. Folynak ilyen tárgyalások, vagy mondják azt, hogy hát ugye a média nincs mindig jelen, ez már egy régi történet, várjuk meg, amíg feláll az új bizottság, most ülhetünk még egy kicsit nyugodtan, ölbetett kézzel, vagy talán tisztában vannak már a emberi helyzet tartatatlanságával. És Görögországban ugye megszületett egy új törvény, teljesen objektívan azt kell, hogy mondjam, ez egy elrettentő célú menekültügyi törvény, gyakorlatilag nincs lehetősége a felebbezésnek, nagyon sok a fogvatartás, tehát ez igazából objektíven nem fog segíteni. Hosszú távon pedig, amit eh, Neveracsi eh, képviselő is mondott, eh, foglalkozni, a, foglalkoznak a egyáltalán az unió testén lévő ezen nagy sebbel. Házmani úr, próbálja meg egy percben elmondani, mit akar. Nézzen az órára. Köszönöm szépen, amit elmondtak. A dilemmám, ugye a görög miniszternek eh, tettem fel egy kérdést, és elmondtam, hogy négy éve foglalkozunk ugyanezzel a problémával a görög szigeteken a sátrak, és az, hogy csak Görögországban zajlanak ezek az eljárások. Örülök, hogy ez is elhangzott, hogy nincsenek egyedül, eh, van segítség, kapott segítséget eh, Görögország és eh, több tagállamtól is, ami jó, jó dolog. Túl könnyű lenne azt mondani, hogy ugye ki kötötte meg ezt a Törökország EU megállapodást, 2015-ben valamilyen megoldásra volt szükség, amikor kitört a válság. De Farkas úrral egyetértek, szörnyű a helyzet a görög szigeteken, és ezt meg kell oldani. Ön az új kormány hisz abban, hogy meg tudja oldani ezt a kérdést, és mi a mi szerepünk, az Európai Parlament szerepe? Hogyan tudnánk arra serkenteni a görög hatóságokat, hogy javítsanak a helyzeten a szigeteken? Márkárd úr. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmasak ezek a kérdések, és azt hiszem már tízszer jártam 2015 óta Lesbos szigetén. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket újra és újra feltegyük. Ugye látjuk, hogy milyen a helyzet, nem méltó emberekhez, gyerekek minden téren fűtés nélkül sátrakban eh, alszanak, és vigyázni kell, hogy nehogy leégjenek a sátrak, a tüzet gyújtanak, hogy melegedjenek. Tehát röviden összefogva, egy olyan helyzetben, amikor négy év után sincsenek még oktatási programok a gyerekek eh, számára, ahol a munka 70%-át önkéntes segítők végzik. Az Európai Bizottságnak mi a politikája? Akarja javítani a helyzetet? Vagy a stratégia része az, hogy szenvedjenek az ott élők annyira, hogy ez elriassza másokat attól, hogy oda akarjanak menni? Erre a kérdésre szeretnék választ kapni, mert nem kellene mindig ugyanazokat a kérdéseket feltennünk. Orbán úr. Köszönöm szépen. Egy hónappal ezelőtt látogattam el Lesbos és Moria szigetére, és egyetértek azokkal, akik előttem felszólaltak. Ez az egyik legborzalmasabb emberi jogi jogsértés, ami ott történik. De mit fog tenni az Európai Unió? Bezárja a Moriát? Vagy az összes többi hotspotot? A görög szigeteken? Tehát mit fogunk tenni akkor, amikor hát itt egy nagyon sürgős helyzetről van szó, és bennem felmorul az is, hogy milyen hatása volt vajon a társadalombiztosítási kártya körüli jogszabályváltozásnak volt-e, volt-e ennek pozitív hatása az egészségügyhöz való hozzáférés területén. És ráadásul én úgy gondolom, hogy pont az ellentéte történik, a jogokat inkább megnyírbálják, ezek állandóan korlátozva vannak, és egy hónappal ezelőtt Moriában könyvkázt is bevetettek indiskriminált formában egy olyan közösség ellen, ahol legalább 3000 kiskorú él. Az EASO-t azzal is vádolják, hogy gyakorlatilag a szíriai vagy az iraki nemzetiségűeknek eleve ezeket eleve diszkriminálják, és nem adják meg nekik a menekült kérelmekre a pozitív választ. Köszönöm, Ruiz de Vesa képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném azt jelezni, hogy a hotspotokon milyen körülmények uralkodnak télen, én azt hiszem, hogy nagyon sokan, sok mindent láttunk már, nem elfogadható az, hogy a múltban megtörtént dolgok újra megtörténjenek. Hogyha idén megint problémák lesznek, akkor azért ez az Európai Unió felelőssége is, és ez elől nem lehet kibújni. Ami az evakuációt illeti, itt nem csak arról van szó, hogy a kontinensre kell áthozni az embereket, hanem arról is, hogy el kellene osztani a szigeteken lakókat a tagállamok között. A lehető legjobb feltételek mellett, főként a kiskorúakra vonatkoztatva. Ami pedig az EU-Törökország megállapodást illeti, ebből teljesen világos már az, hogy ezt újra kell gondolni, az emberi jogi kérdéseket figyelembe kell venni, és ezeket a szempontokat is érvényesíteni kell az új megállapodásban, és az Európai Parlamentet is be kell vonni a felülvizsgálatba, nem úgy, ahogyan az korábban történt. Köszönöm szépen. Thank you. Mrs. Daly. Thanks, President. Daly asszony megpróbálom mások helyébe képzelni magam, a tanácsban politikusok ülnek, és amit ismernek, amit tudnak, azzal együtt is a valóság az, hogy egyre rosszabb a helyzet. Most szándékosan akarják itt őrületbe kergetni az embereket? Vagy annyira őrültek, hogy azt gondolják, hogy ugyanazokat a hibákat újra és újra elkövetketik más eredménnyel? Azt hiszem, hogy a problémák újra és újra ismétlődnek, ugyanoda jutunk vissza, és ez, ez már bűnös dolog. Én az azonnal evakuációt támogatom, de persze a kérdés az, hogy hova menjenek ezek az emberek, és folynak a tárgyalások a tanácsban, európai szinten, hogy valahova máshova vigyék ezeket az embereket. Beszélni kell magáról a rendszerről, az EU-Törökország megállapodásról. Egyáltalán nem értek egyet az ír kollégával, a FRA elnökével. Itt a hotspot, hotspot ez egy átmeneti megoldás csak, és most már 20 éve, mondjuk Írországban is volt hasonló helyzet, 20 éve maradtak. Meg, meg akarják változtatni ezt a megállapodást, és nézzük meg, hogy elsősorban mire van szükségük a menekülteknek. Hogyha azt mondjuk, hogy nagy álszenten, hogy azt akarjuk, hogy végül majd menjenek haza Törökország, majd Szíriába, küldi őket. Itt azt hiszem, hogy ha csak ezekkel a kérdéssel nem foglalkozunk, és nem a szankciókra teszünk, hanem megengedjük, hogy hazamenjenek az emberek, nem fogjuk megoldani a problémákat. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy nem hallottam én mindenkit, mert és látom, hogy késésben vagyunk. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, főleg az MSZF-nek, illetve az önkénteseknek néhány gyors kérdésem lenne. Az első, a bizottság képviselőinek. Én Szemoszon voltam a múlt héten, és kérdezem, hogy hol van az a pénz, amit az Európai Unió átutalt. Kapunk -e erről valami hivatalos anyagot, valami bizonyítékot, hogy mire költötték ezt a pénzt. Aztán mit tehetünk annak érdekében, hogy konkrétan és azonnal javítsuk a helyzetet a görög szigeteken. Itt nagyon nagy felelősségünk van, és olyan dolgokat finanszírozunk, amelyek nem felelnek meg a, a, a